közös versenypolitikáról. Két felszólalónk van, ez egy nagyon kellemes megjegyzés. Inetfeld asszony és eh, a biztos úr. Azt is remélem, hogy nem fognak a, a spontán hozzászólásban 30-an felszólalni, minden én Reinet Feldasszonynak négy perc adom meg a szót. Tisztelt bizottságok, az, ö, biztos úr, kedves kollégák, akik kilépnek éppen a teremből azoknak, és mondom, hogy ezt a jelentést a Gazdaság és Monetáris Bizottság ö, és a különböző politikai frakciók közös erőfeszítéseként üdvözölhetjük. Szeretném megköszönni a még jelenlévő árnyék előadóknak a kiváló együttműködést. Az ECON különösen üdvözli azt, hogy a fogyasztókra helyeződik a fangsúly. A korábbi biztos Krúzasszony csodálatos munkát végzett, a versenypolitika középpontjába a fogyasztót állította. Bízunk abban, hogy Almonia biztos épít erre. Az első nagy kérdés a kartellek, trösztök kérdése. Részletesen megtárgyaltunk mint a leg, azokat a kérdéseket, mint a szankciók kérdése, a magas büntetések, a bűnügyi szankciók, vagy bűn, bűnügy, bűnügyel kapcsolatos büntetések bevezetése is. Arra figyelmeztetném, az európai vállalatokat, hogy a szankcióktól való megmenekülés egyszerűen az, hogy nem e, e, hoznak karteleket részt le. A hatóságok e, nem csak, hogy megbüntetik őket, hanem a kartellekkel a fogyasztók kárát szolgálják, ezek nem elfogadhatóak. Az Európai Bizottság a versenyellenes viselkedést is felülvizsgálta. A rossz és különösen az ismételt rossz viselkedési formákat a bizottság szankcionálja. Ezeknek hatékonyaknak kell lennie, és elrettentőnek. A magas büntetés az hatékony eszköz, de egyszerű eszköz, egyszeri eszközként azonban lehet, hogy nem megfelelő. Ezért olyan javaslatokat várunk a bizottságtól, amelyel hatékonyabbá, kifinomultabbá teszik az eszköztárat. Olyan kérdéseket is meg kell vizsgálni, mint az egyéni felelősség, átláthatóság, beszámoltathatóság, a rövide, rövidebb eljárások, megfelelő folyamatok és az európai normák kialakítása a vállalatok szociális felelősségi programjában. A második kérdés az állami támogatások kérdése. A gazdasági válság keretében jelentős mennyiségű állami támogatásokat adtak ki, és rendkívüli intézkedésekre volt szükség, ezt elismerjük. De ne veszítsük szem elől azt a tényt, hogy a, az állami támogatásoknak ára van, torzítja a versenyt, és a óriási költségvetési adósághoz és hiányhoz vezet a jövőbeni generációknak kell ezt majd visszafizetni. Kötelességünk kollégánk az, hogy minden egyes centet igazoljunk, amelyet erre költöttünk. Nagyon örülök annak, hogy az ECON, felszor, az ECON felszólítja a bizottságot, hogy a rendkívüli állami támogatásokat vizsgálja felül. Szeretnénk látni, hogyha értékelnék az úgynevezett zöld helyreállítás, zöld fejlődés ezzel kapcsolatos támogatásokat hogyan adták ki zöld fellendüléshez, és a fenntartható tudásalapú gazdaság kialakulását is meg kell vizsgálnunk. Vajon sikerült -e erre átállni? Mit, mire költötték a támogatásokat? Kik voltak a kedvezményezettek, és mit tettek a zöld fellendülés érdekében? Szükség van ezen kívül arra, és biztos úr, hogy megvizsgáljuk a pénzügyi szektor állami támogatásait és annak lehetséges torzító hatásait. Ezen kívül néhány szót szeretnék a vertikális korlátozásokról szólni. Tudjuk, hogy a jelenlegi megállapodást módosítják ez év májusában. Az Európai Bizottság korábban már kötelezettséget vállalt arra, hogy az Európai Parlamentet az áttekintési folyamatba bevezeti. De nagy csalódásomra arról olvastam a javaslat legutóbb, a, a, a médiában olvastam a legutóbbi verzióról. Szeretném, hogyha e, mi is megkapnánk ugyanazt a dokumentumot, amelyet ki szivárogtattak a, a sajtóhoz. Meg kell, hogy mondjam, hogy a bizottságnak véget kell vetnie annak, hogy szisztematikusan és e, szándékosan kiszivárogtatja a híreket a sajtónak, és ezzel tulajdonképpen a mi tudásunkat sérti. Mindjárt befejezem, elnök úr. A bizottság javaslata különböző formában diszkriminálja azokat a, kiskereskedőket. Előadóként szeretném olyan javaslatokat is eh, benyújtani, amelyekkel arra kérem a bizottságot, hogy ezt korrigálja. A 21. században bátorítanunk kell, nem pedig mereg merevítenünk az online kiskereskedelmet a fogyasztói érdekeket, mindent átfogó és mindenek felett érdekét kell figyelni. A az esedékes ágazati felméréseket, különösen az online reklámokkal kapcsolatban meg kell tenni. Ha a bizottság erre nem hajlandó, akkor szeretnénk tudni, milyen kritériumok alapján nem teszi ezt meg. És az utolsó dolga, azt mondták, hogy 6 percen van egyébként, úgyhogy vonja ezt le egy, nem 104 perce van, csak 4 perce van, úgyhogy jó, fejezze be. Mindjárt jó, fejezze be akkor. Végül pedig biztos úr, üdvözöljük azt, hogy Almonia biztos úr bekívánja vonni a parlamentet a versenypolitika alakításába. A gazdasági válság egyértelműen megmutatta, hogy nagyobb demokratikus legitimitásra van szükség a versenypolitikában, és úgy, hogy feltételezem, hogy a vertikális korlátozások dokumentuma is ennek körébe fog tartozni. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság szempontjából fontos, hogy a parlamentet részt vegye a versenypolitika alakításába is, a jelentésben határozottaknak megfelelően, és válaszol, várjuk a válaszokat. Köszönöm a türelmét, elnök úr! Uh, the commission, Mr. Barnier... Bizt, bizottság nevében Barnier úr kapja meg a szót 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen kollégám és barátom Almonia úr nevében szeretném megköszönni Inteveld asszony jelentését a bizottság versenyjogról szóló 2008-as jelentéséről, és és Bilen úr munkáját is, aki az IMCO részéről járult hozzá ennek a jelentésnek az elkészítéséhez. A bizottság megjegyzi, hogy a parlament egy sor kérdést fölvet e, ezek a versenypolitikával kapcsolatos jelentést fedik, ugyanakkor az összefonódások szabályozásáról, szabályozásáról szóló rendeletet is. Az önök szövegét olvasva a versenypolitika jelentést szeretnék tartalmasabbnak látni, és az önök álláspontja alapjául fog szolgálni a parlamenttel folytatott méreható vitának, és biztos vagyok benne, hogy Almunia úr is tovább kívánja tárgyalni ezt a témát a parlamenttel. Mindenféle politikának ez a lényege, és ez alól a versenypolitika sem kivétel. A parlament az együttöntési elve alapján szeretne dolgozni a versenypolitika témájában. A jelentéstevő asszony is ezt meg szeretné váltani, változtatni a jogi alapot. Én, mi, mi úgy gondoljuk, hogy esetről esette szeretnénk megtekinteni, hogy működik-e az együtt, döntési folyamat ahogy ezzel a kezdeményezéssel tovább fogunk dolgozni, és más, más alkalmazási területekre is át fogunk lépni. A bizottság parlamenttel egyetért abban, hogy a gazdasági válság nem vezethet ahhoz, hogy, hogy engedékenyebb szabályokat is megengedjünk, különösen a kartelekkel kapcsolatban. Ragaszkodnunk kell az elveinkhez, és a versenytorzító mindenféle intézkedés ellen fel kell lépnünk, különösen a válság idején. És a büntetéseket eszközölnünk kell, hogyha szükség van rájuk. 2008-ban már érezhető volt a gazdasági válság, ezért nagyon fontos időszakról szó ez a jelentés. Kész, készen vagyunk arra, hogy nemzeti és európai szinten is együttműködjünk a résztvevőkkel. 2009-ben ért el csúcspontját a válság, és a versenyjogról szóló 2009-es jelentés nek ez lesz a legfontos, legfontosabb központi témája. Almunia úr fogja megjelentetni a jelentést, és ez majd lehetőséget ad nekünk arra, hogy még egyszer konstruktívan megtárgyalhassuk a versenyhelyzet témáját. Intveld Feld asszony, ön a vertikális korlátozásokat is megemlítette. A bizottság biztos abban, hogy megfelelő egyensúlyt értünk el. Egyrészt vannak bizonyos mentesítési rendelkezések annak érdekében, hogy a szállítók, illetve a termelők külön megegyezéseket tehessenek a fizikai, illetve online árusítóhelyeket illetően, így megfelelően tudják terjeszteni a különböző termékeket. Lehetőséget kell adna, adni arra, hogy az internetes kereskedelem folyt, folyhasson, de csak a jóváhagyott jóváhagyott értékesítők értékesítetik az árukat a fogyasztók felé. Ugyanolyan szabályoknak kell rájuk vonatkozni, mint a fizikai árusító helyekre. Ezért az nagyon fontos, hogy az online kereskedelemre vonatkozóan és világos szabályokat állítsuk fel. Elnök úr, a kartellekről volt szó. A kartellek léteznek, és, a, és ezek, a létezés bizonyítása két különböző dolog. Sok gazda például a mezőgazdaságban úgy gondolja, hogy a kartellek uralják az ágazatot, különösen az élőállat szállítását, hiszen ez egyre nehezebb. Ennek eredményeképpen az árak lassan emelkednek egységesen, aminek eredményeképpen a, a brit és az ír élőállat közti különbség már 50 euró is. Úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha a, a tröszt ellenes rendelkezéseket tehát, amelyeket e javaslat is tartalmaz, megfelelően alkalmaznák. Köszönöm. Köszönöm. Nem kérdezem, hogy hány percet kapok. Egy percből indulok ki, ezért megpróbálok rövid lenni. Először is köszönöm, és a biztos úrnak is köszönet, az expozét. Utalnék arra, hogy eh, a szabályok betartásának az ellenőrzése a versenyjog vonatkozásában nyilván a fogyasztók érdekét szolgálja, ezért nagyon lényeges, hogy a bizottság saját fejezetet nyisson, és ezt meg is tette úgy, hogy ez nagyon örvendetes, hiszen öt éven keresztül a versenypolitikát igyekeztük eladni a fogyasztók felé. A versenyjog érvényesítése, különös tekintettel a nemzeti szabályokra, ez egy másik fejezet, de azt gondolom, hogy egyértelmű az üzenet, a bizottságnak pontosan oda kell figyelnie arra, hogy a belső piac és a fogyasztók ne ö, szenvedjenek csorbát a közbeszerzések révén. A KKV vonatkozásában teljesen egyértelmű az állásfoglalás a jelentésben, hiszen a kart elbeszerveződés a trösztelenes ség kiemelésre kerül. Az Ekonban ugye javasolt döntés talán egy kicsit korai, ezért mi szeretnénk az eredeti javaslat mellett kitartani. Köszönöm. Köszönjük szépen, Sánchez Precedo képviselő következik egy percre. La política de la competencia en 2008 estrena un capítulo sobre cárteles y consumidores. A versenyjogról szóló jelentés támogatása a kartelekről szóló fejezetek kezdődik, és a nagy összegű bírságokról szól többek között. Itt szó van az energiaszektorról is. Az állami támogatás hozzájárult ahhoz, hogy a válságból kiemelkedjünk, de most ki kell javítanunk a torzító eredményeket, hogy ne kockáztassunk többet. Az autóiparnak, a kis és középvállalkozásoknak és a egyenlő jogokat kell biztosítani, és itt fontos az élelmiszeripar, és különösen a teipar megemlítése is. Ezért támogatom a jelentést, és gratulálok a jelentéstevőnek. Kaip šešėlinis pranešėjas biztos úr, hölgyeim és uraim, jelentéstevő segítőként, árnyék jelentéstevőként szeretnék köszönetet mondani Infelt asszonynak azért, hogy kidolgozta ezt a jelentést, mert kiváló minőségű munka született olyanról beszélünk, ami a bizottság számára is nagyon fontos kellene, hogy legyen, hiszen a, a nemzeti támogatásokról van szó. Vannak olyan vállalkozások, amelyek bizonyos feltételek teljesülése esetén állami támogatásban részesülhetnek. A bizottságnak viszont minden alkalommal meg kellene vizsgálni, hogy legális keretek között történt minden, és milyen eredményre vezettek ezek a támogatások. Nem szabad versenytorzulást eredményezniük, hiszen ez a gazdasági helyzet romlását hozná az Európai Unión belül és a teljes globális kontextusban is. A versenyképességet az energia iparban nyilván szabatolni kell. Azt gondolom, hogy az energia szigetek léte mindenképpen sérti a piac működését az egész világon. Köszönjük szépen! Holnap kedden lesz a következő ülésünk, március 9-én 9-től, egyig, majd pedig fél nyolcig, és aztán pedig éjfélig az utolsó időszak. Ezált, ezennel akkor lezárjuk a vitát, mindenkinek nagyon jó éjszakát kívánok!